16-os cikk értelmében elmondom önöknek, és közlem önökkel, amit tegnap elhangzott, nem érkezett szavazásra vonatkozó kérelem. A jelentéseket jelenlegi formájukban foglaljuk el. Az előkészítő